Nagyon fontos, hogy erről a közelmúltbeli fejleményről mindannyian értesüljünk. Uh, Köszönöm szépen, Vörc kolléga, ezt az információt, amely valóban sürgető volt a következő szavazások fényében. Nos, kedves kollégák, 12 közös álláspontot kaptunk a tanács részéről a bizottság, illetve a tanács ide tartozó véleményével címeiket a mai ülési jegyzőkönyvében tesszük közzé. A három hónapos időszak, amelyel a parlament rendelkezik, hogy ezekről állást foglaljon, holnap kezdődik, tehát 2009. január 16-án. Közlöm önökkel, hogy Márko Kápátó, Halton Fonna, Kopicka, Thomas Mann, Helga Trüppel és Sár Tenok által benyújtott írásbeli indoklás a 86 os számú az ö, ö, televíziós sugárzásról, amelyet a parlamenti képviselők több mint fele aláírt, ennek ért, az eljárási szabályzat megfelelő cikke érdekében, értelmében a címzettek ezt továbbítottuk, és a megfelelő jegyzőkönyvben közzé tesszük. Ezt Kapato a kap szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Annak nevében is, aki hozzájárult ehhez a kezdeményezéshez, szeretnék köszönetet mondani annak a több mint 400 képviselőnek, aki ezt aláírta. Az EUDELSZ-tól azt kérjük, hogy a kínai ö, műsorszolgáltatónak tegye lehetővé a műsorszolgáltatást,